Commissario Barnier. Köszönöm szépen tisztelt eh, Barnier biztos úrnak is. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és meg is kezdjük a szavazást. A szavazás hosszú lesz, de remélhetőleg ez sikerül időben lezárnunk ezt. A Geyer jelentéssel kezdjük. Megnyitom a szavazást. Attendiamo che arrivino tutti i colleghi. Megvárjuk, amíg minden kolléga helyet foglal. Most akkor szavaztak már? Rendben. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. Második döntés mellettem ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellettem ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És most pedig az állásolási nézek a közgállási módosítás mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Második módosító mellette ellenállt tartózkodik, elutasítottuk. Hármas mellette ellenállt tartózkodik, elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18 mellette a szavazás megnyitom a 18 asra Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Elutasítva 20-as mellette ellene, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es. Akkor elektronikusan szavazunk a 20-asról. A szavazást megnyitom, szavazotta mindenki. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk szerintem. 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodik. A szavazást megnyitom a 24-esről, elektronikusan szavazunk. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Elfogadtuk négyes mellette ellene tartózkodik elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. Ellenőrizzük a 38-ast, a szavazást megnyitom. szavazott mindenki? A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a hatost. Kérem, szavazzanak. Szavazott-e mindenki? A szavazás lezárom. Elutasítva. 37 mellette, ellene. Elnézést kérek, a szavazást megnyitom a 37-esről. Szavazotta mindenki. Szavazás lezárom. Elutasítva. 29-es, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezártam elutasítva. 30-as, a szavazást megnyitom. Lez, szavazotta mindenki. A szavazást lezártam. Elutasítva. 31-es, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezártam, elutasítva. 32-es, a szavazást megnyitom a mindenki. Szavazás lezártam. Elutasítva. 33-as. A szavazást megnyitom. a mindenki. A szavazást lezártam. Elutasítva. 34 es A szavazást megnyitom. a mindenki. A szavazást lezárom elutasítva. 35-ös a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Elutasítva. 36-as, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Elutasítva. 7-es, mellette. Ellene. Tartózkodik, elutasítva, a nyolcas mellette ellene tartózkodik, elutasítva, a kilences mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 10 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, tizenegyes mellette ellene tartózkodik, elutasítva, tizenkettő a szavazást megnyitom. Szavazott mindenki? A szavazás lezárom. Elutasítva. 13-as, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 26-os. A szavazást megnyitom. Szavaztak-e mindannyian? A szavazás lezárom. Elfogadtuk. 27-es, a szavazást megnyitom. szavazott a mindenki? A szavazás lezárom. Elfogadtuk. 28-as, a szavazást megnyitom. szavazott a mindenki? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 14-es mellette. Kérem. Valaki szót kért? Nem. Rendben, akkor 14-es mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva 39-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 15-ös mellette. A 39-esről 39 a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Elutasítva. 15-ös mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. Igen, tessék, Ayala asszony. Ah, Igen, elnök úr, csak gyorsan. A spanyol verzióban uh, Eurojust áll Eurostat helyett, tehát ezt meg kellene változtatni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ezt természetesen megfelelően fogjuk majd javítani. 16-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Most pedig szavazunk az állásolás tervezetről, az így megváltoztatott formában mellett ellene tartozók elfogadtuk. Most pedig az Európai Bizottság fog szólni. Szemet a biztos úr, tessék! Prego, signor commissario. Uh, President, honorable members, Elnök úr, tisztelt eh, képviselők, az Európai Bizottság üdvözli az Európai Parlament döntését, hogy fel, mentesítést adjon a 2011-es köl, eh, bizottsági költségvetésre. Különösképpen hálás vagyok az általános jelentéskészítőnek Jens Geyer, illetve a koordinátoroknak és elnyek jelentéstevőknek a politikai frakciók részéről, akikkel konstruktív volt az együttműködésünk a teljes mentesítési folyamat során. A mai ö, szavazás rámutat arra, hogy a költségvetést helyesen kell kezelni. Ugyanakkor arra is rámutat, hogy minden érintett fél az EU alapok kezelése és előzése során további erőfeszítéseket kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy a programjaink valóban értéket képviseljenek. A társjogalkotókat arra kérem, hogy vegyék figyelembe a mai mentesítési állásfoglalást, illetve a, külön, a következő pénzügyi keretről szóló tárgyalásokat. Nem lehet az, hogy egy olyan keret jöjjön létre, amelynek során nincsen egyszerűsítés és olyan intézkedés, amely biztosítja azt, hogy az EU pénzeket megfelelően kezeljék, és valóban hozzáadott értéket tudjanak ezek a pénzek majd elérni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig folytatjuk a szavazást a szemövőszék mentesítéséről, Gájer jelentést. Két az első rész mellett ellene tartozik, e- elfogadtuk, második rész mellett ellene tartozkodik, elfogadtuk. 2017 mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A teljes határozat mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Köszönöm szépen Gájer úrnak. Most pedig Viella jelentés következik mentesítés, a 2001-es parlamenti költségvetés, ez egy e, e, támadott népszerinti szavazás, a szavazást megnyitom, szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. Most pedig az Tízes módosító, ezt visszavonták, egyes bekezdés első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, tehát második rész mellett, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Négyes módosító név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezártam. Elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk ötös mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük az ötöst. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Elfogadtuk már kettes mellette. Ellennel tartózkodik, elutasítva 11-es név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki? A szavazás lezárom. Elutasítottuk. Hetes mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 12-es a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Nyolcas a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Elfogadtuk. Elnézést, mondja az elnök. A hatos módosító név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Elutasítva. 68-as, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazás lezárom. Elfogadtuk. 94-es név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott mindenki. A szavazás lezárom. Elfogadtuk. 9 mellett. Szavazás megnyitom. Szavazott mindenki. Ám a 9-esről mégsem szavazunk. Ugyanis itt egy kis hiba történt a titkárság részéről. Elnézésüket kérem. Most pedig név szerint szavazunk az egész szövegről, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Szavazás lezárom. Igen, tessék. Stász úr, tessék. Mi a mikrofonba, legyen szíves. Elnök úr, úgy gondolom, hogy van egy kis zavar. Ha jól tudom, a 9-es módosít sajtó nem kell, hogy a plenáris elő e- kerüljön. Ön azt mondta, hogy erről név szerint kell szavazni, de ha jól látom, a 9-esről egyszerűen csak készfeltartással kellett volna szavazni. Elnök, a, igen, a 9-esről valóban szavazni kell készfeltartással, tehát ki van a 9-es mellett, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Most pedig a Zondergát jelentés következik. Az Európai Fejlesztési Alap mentesítése döntés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, most pedig hármas módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk négyes mellette mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodik, elutasítva hatos mellett. A szavazás megnyitom a hatosról. Szavazott-e mindenki? A szavazás lezárom. Elfogadtuk. 49-es, három részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, hármas rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 55 név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazás lezárom, elfogadtuk, egyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, kettes, a szavazást megnyitom, szavazotta mindenki, a szavazás lezárom. Elfogadtuk a teljes állásrólásra szavazunk mellett, ellene tartozkodik. elfogadtuk. És gratulálunk Zödegád úrnak. Most pedig felfüggesztjük a szavazást, és megkezdjük az ünnepélyes ülést. Mi a